hanem hosszú távon kell tervezni. Úgy gondolom, hogy igazságosabban kell elosztani ezt a kérdést, és egyértelmű ösztönzőre van szükség, hogy azon tagállamok, amelyek szembesülnek ilyen témákkal a Schengeni értékelés során azok megkapják a szükséges lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy ehhez meg kell határozni a prioritásokat, és a problémákat nevén kell nevezni, és ki kell javítani, mert így tudjuk a határokon a biztonságot erősíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Koelyú úr. Szociális Frakció nevében Niedermüller Péter illeti a szó.

Elnök asszony, a terrorista támadások, illetve az illegális tömeges migráció az Európai Unióban megmutatta, hogy a hatékony ellenőrzések a külső határokon nem teljesültek, amikor a Schengeni térséget létrehozták. Orvosolni kell tehát a helyzetet, üdvözöljük ezért a javaslatot, de sajnálatos, hogy az Európai Unióban van egy olyan többség, amely a dolgokat más irányba vitte, mint amire az Európai Bizottság összpontosított. Tehát a külső határok ellenőrzésének a biztonsági aspektus helyett most más szempontok felé tértünk el. Ezért az ECR frakció nem tudja csak csendben ezt elengedni a füle mellett, miközben az Európai Parlament teljesen más irányba tereli a dolgokat, mint ahova, ahogy azoknak mennie kellene. Reméljük, hogy a tanács tudja orvosolni ezt a helyzetet, és visszaállítja a javaslatot az eredeti formájába. Köszönöm szépen, Visztisen úr, és most pedig Mari Krisztin Verzsiek következik a GUE frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok energiát fektettek abba, hogy ez az alap hatékony legyen, hogy kevésbé rossz legyen, fogalmazzunk így, de ez tulajdonképpen Európa erődítmény, egy pénzügyi eszköze, amelyet elítélünk ötszörözték a költségvetést, 9,3 milliárd euróról van szó, plusz a Frontex 12 milliárdját is azért ide kell venni. Mindez az összeg azért, hogy a vízuminformációs rendszert és az egyebeket finanszírozzanak, amelyeket a parlament és a tanács már elfogadott, na hát ez aztán megnyugtat bennünket. Mindenfajta összekötő, tiszt és együttműködés a harmadik országokkal, ahol az illegális migrációval foglalkozunk, na hát itt kezdünk el igazán aggódni. Újdonság a gyerekek től most már nagyon fiatalon is új lenyomatot vesznek. Az alap egy része a tagállamok kezébe kerül, erre pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy akkor hol is van itt az Európai Unió? Köszönöm szépen Mari Krisztin Verzsiának, és a következő hozzászólónk az ENF képviseletében Gerard Batten. De őt nem látom a teremben, ezért López Aguilarhoz fordulok egy percre. Avramopoulos en esta sesión del Parlamento Europeo. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament ülésén Folyamatosan beszélünk a menekültügyről és a migrációról. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés is, amiről itt ma beszélünk, a határmenedzsment kérdése, az integrált határmenedzsment kérdése előremutató úgy gondolom, hogy a biztonság erősítése az, ami a fő cél, és igazából a legértékesebb részeit szeretnénk Európának megőrizni. Az, ami leginkább foglalkoztatja a polgárokat, a személyek szabad mozgása. Mint mondtam, a pénzeket, meg elhangzott már többször, hogy megötszöröződnek az erre szolgáló pénzek 2021-2027 közötti időszakban. Ez szerencsés az európai polgárok számára a szolidaritást kell erősíteni, és a határőrizetet is egyben nyilvánvaló. Jó dolog, hogy a biztonságot erősítsük, de, és a külső határokat, de hogyha azt is látjuk, hogy a tanács hogyan viszonyult ehhez, hogy mennyire nem kívánt ebbe az irányba mozogni, és nem hajlandó holisztikusan látni a menekültügy kérdését. Itt azt gondolom tényleg a morális, morális aspektusokat is meg kell említeni. Köszönöm szépen, Cecil Kienge. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. A Schengeni térség az egyik fő győzelem, a győzelme az Európai Uniónak a egyik legkonkrétabb eredménye az európai integrációnak. A Schengeni térség megfelelő működése párhuzamosan kell, hogy haladjon a biztonság garantásával, garantálásával, és ez közös intézkedéseket igényel. A belső határok ellenőrzése nem, ne legyen, a külső határokat pedig ellenőrizzük. Ennek az eszköznek hála az Európai Unió előrelép, lép, a külső határok közös és integrált ellenőrzése felé, ugyanakkor pedig a személyek szabad mozgását a belső téren, garan, térben garantálja, ahogy azt az Európai Uniós vívmányok és nemzetközi kötelezettségek előírják. Az EU emberi jogokat, az alapvető szabadsági jogokat is védeni kell, tiszteletben kell tartani és garantálni konkrétan a non-refoulement elvét, a diszkriminációmentességet, illetve a, nemzet, a nemzetközi védelem kérésére való jogot. Köszönöm szépen Kienge asszonynak, mondja az elnök. Ő volt az utolsó hozzászóló a listán, Notis Marias képviselő kért szót a spontán felszólalások között. Köszönöm szépen, elnök asszony! A jelentéssel kapcsolatban azért szeretném hangsúlyozni, hogy a hotspotok kérdése, ahogy ezt mindannyian felismertük, szintén életbevágó. És tulajdonképpen a lehetőségeken túlmentünk Görögországban, már nem folytathatjuk ezt, és mégis mindez folytatódik, annak ellenére, hogy az Európai Unió hatalmas összegeket bocsát rendelkezésre. De hát az ellenőrzésekre is szükség van. Én szeretném felvetni azt a kérdést Avramopoulos biztos felé, hogy mi a helyzet Epiroszon a görög-albán határon, a határok védelmével. Itt ugyan jelen van a Frontex, de sajnálatosan az illegális határátlépések száma még mindig nő, tehát Albániából még mindig sok az illegális határátlépés, ott voltak olyan falvak, amelyek amiket gyakorlatilag elárasztottak, növelnünk kell az ellenőrzéseket, és együtt kell működnünk a vámhatóságokkal, mert a vámcsalásokra is sor kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy Avramopoulos biztos urat illeti a zárszó. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és talán késői órán tartott vitát a határigazgatás pénzi támogatásáról. Az, hogy egyszerűbbé tesszük a jogos utazást, miközben a Schengeni terület integritását és biztonságát garantáljuk, a lényegi eleme az állampolgárok által megfogalmazott agályoknak is, és a legfontosabb, egyik legfontosabb prioritása az Európai Uniónak. Most bizonyíthatjuk elszántságunkat, hogy képesek vagyunk és akarunk cselekedni épp prioritással válaszolva, megfelelő finanszírozással ellátva ezt a szakpolitikai területet, egy olyan alapot létrehozva, amely képes ezt a feladatot ellátni. És ezzel kapcsolatban várom önökkel a további együttműködést nagy örömmel. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig lezárjuk a téma vitáját, holnap lesz a szavazás és lépünk tovább, utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Ma a belső biztonsági alap, Monika Holmeier témája, parancsoljon Holmeier asszony, ön szó. Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir Köszönöm szépen. Eljutottunk az utolsó napi rendi ponthoz, itt röviddel éjfél előtt elkezdünk foglalkozni a belső biztonsággal és az új alappal. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, akik még maradtak, hát persze a biztosnak is, és hát látom, hogy van kitartás bennük, hogy az ISF-fel is foglalkozni tudjunk még. Az ISF szerintem egyre fontosabbá válik, miután a nemzetközi terrorizmus fenyegetése erősebbé vált, illetőleg a nemzetközi súlyos bűnözés, a szervezet bűnözés elleni fellépés is megköveteli ezt, vagyis a tagállamok is egyre inkább belátják, hogy fokozottabb együttműködésre, hatékonyabb együttműködésre van szükség, hogy lehetőleg az csere hatékonyabb kell, hogy legyen, hogy koordinálnunk kell a tevékenységünket, és hát persze műszakilag is modernizálva kell felkészülnünk az összes kihívásra. Nos, ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, az Európai Bizottság egy új rendeletet terjesztett elő. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen igen jó alapnak számít abban, hogy a tagállamokkal tárgyalni tudjunk ténylegesen erről parlamentként. Igyekeztünk közösen egy nagy többségre szert tenni, és így meghatározni a súlypontokat. Mindenek előtt az információcsere intenzívebb tétele kerülhet szóba a bűnüldöző szervek között, de hát vonatkozik ez harmadik államokra és nemzetközi szervezetekre is a határokon átnyúló akciókat az EU bűnüldöző szervei között erősítenénk, hogy er- hatékonyabbak legyünk a szervezet bűnözéssel szembeni fellépésben, ami határokon átnyúló módon működik. A bűnözéssel szembeni fellépés, annak megelőzése, mindenek előtt a kiberbűnözés említendő meg, és ezt a hatóságok együttműködésével, a civil partnerek együttműködésével tudjuk előtérbe helyezni. Ehhez persze megállapítottunk bizonyos küszöbértékeket is, és hát némileg csalódottsággal állapítjuk meg, hogy nagyon sokáig tart, amíg a tagállamok képesek lehívni a pénzeket, és a mindenkori programokkal tényleg foglalkozni tudnak, ez, ez időt igénye. Úgy gondolom, hogy az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy a kihívások miért értéke miatt a biztonsági igényüket vegyük figyelembe, és az embereknek érezniük kell, hogy közösen lépünk fel az ő érdekükben, és a nemzeti határokon nem bukhatnak el dolgok, és az információk nem mozognak, mert őrizzük a határainkat, mert bizonyos adatokat nem visznek be például a rendszerbe, vagy adott esetben az információk legújabb aktualizált változatait nem juttatják el egymásnak. Éppen ezért egy kicsit szokatlan lépést tennénk olyan irányba, hogy a hírszerző szolgálatok bankokkal is megosztjuk az információkat, mert a nemzetközi terrorizmus a súlyos szervezet bűnözés miatt nagy szükség van arra, hogy az adekvát információkat megkapjuk a titkos szolgálatoktól is, a hírszerző szolgálatoktól, és az ügynökségek ezt figyelembe tudják venni. Most az esetünkben persze az Európorról beszélek, és egy hálózatot alakítsunk ki, az információkat tudnélik elemezni kell, és az Európol tovább akarjuk fejleszteni, akkor egyszerűen szükség van arra, hogy a tagállamok ráhangolódjanak végre szükségre arra, hogy a tényleges információcsere megvalósuljon. Viszont azt is ki kell jelentenünk világosan, hogy a magánszektor bevonása csak annyiban fogadható el a szemünkben, és ezt nagy többséggel fogadtuk el ezt a korlátozást, amiről most beszélni fogok, hogy a magánszektor nem közfeladatok elvégzésére használható fel, hanem csak ott, ahol szükség van rájuk, például a kiberbiztonság esetén nyilvánvalóan, vagy akár ott is, ahol mondjuk bankokkal, vagy nagy eseményeknél magánfeleket be lehet vonni, és itt törekedik el a kooperációra, de a közfeladatok elvégzésének pótlására nem lehet bevonni a magán szervezeteket, hanem továbbra is állami biztonsági szervekre van szükség, hatóságokra van szükség. Szükség van arra is, hogy a harmadik államokkal együttműködjünk persze, és hogy releváns nemzetközi szervezeteket is bevonjuk, hiszen a nemzetközi bűnözéssel csak úgy tud, szemben úgy tudunk fellépni, a harmadik államokkal is együttműködünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Holmájer asszonynak. Most pedig ismét Abramopulosz biztosnak adom meg a szót, parancsoljon biztos úr. Kedves kollégek, a bizottság üdvözli az Európai Parlament gyors munkáját a belső biztonsági alapról szóló jelentés előkészítésével. Köszönöm szépen Holmájer asszony a bevezetőjét. Már az előző vitában kiemeltem horizontális kérdéseket, amelyek érintik az összes alapot, a rugalmasság, a szinergiák fontosságát említettem, és remélem, hogy a tanács is hamarosan elfogadja a tárgyalási meghatalmazását, most pedig olyan témákra térek ki, amelyek leginkább a belső biztonsági alapot érintik. Az elmúlt években a biztonsági fenyegetések erősödtek, és többfélévé váltak, egyre inkább a határokon is átnyúlnak, tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok most már nem tudnak egyedül fellépni ezekkel szemben. Az állampolgárok védelme nemzeti kompetencia, viszont az Európai Unió fontos szerepet játszik abban, hogy a tagállamok erőfeszítéseit támogassa. A biztonság az továbbra is meghatározó téma lesz az Európai Unió számára az elkövetkezendő években. Európa állampolgárai jogosan várják az Európai Uniótól és a nemzeti kormányoktól, hogy biztonságot nyújtsanak nekik a gyorsan változó és bizonytalan világunkban. Mindehez megfelelő forrásokra is szükség van, tehát a belső biztonsági fellépést támogatni kell a prioritásoknak megfelelően, és ahogy elmondtam, ez gyakorlatilag a többi európai alapot egészíti ki. Ezért javasoltuk azt, hogy megerősítjük a biztonsági költségvetést 1 milliárdról, amely a jelenlegi periódusra vonatkozik, 2,5 milliárd euróra a következő finanszírozási periódusban. Ez tükrözi azt is, hogy a bizottság milyen fontosságot tulajdonít annak, hogy a biztonsági kihívásokkal jobban szembe tudjunk szállni. Azonban a dolgok változhatnak, alakulhatnak, és ezért, és én azt gondolom, hogy ezt a véleményt az Európai Parlament is osztja, nagyon fontos, hogy a finanszírozásunk rugalmas legyen, egyszerű és hozzáigazítható a változó igényekhez. Hogyan fogja a belső biztonsági alap jobban támogatni az új kihívásokat? Az ISF három új célkitűzésre fog összpontosítani. Először is az információ csere növelésére, a határokon átnyúló közös műveletek erősítésére, illetve a kapacitás erősítésére, amelyel a bűncselekményeket megelőzzük, illetve ezekkel szemben fellépünk. A felidős felülvizsgálat pedig lehetővé fogja tenni, hogy odafigyeljünk az újonnan felmerülő igényekre, és igazítsuk az EU politikáját és finanszírozását ehhez az időben. És végül, de nem utolsó sorban hangsúlyoznom kell, hogy a biztonság horizontális kérdés mindenütt jelen van, és több európai alapot is érint. Fontosabb, valaha, fontosabb, mint valaha, hogy most az idő próbáját ki tudja állni ez az alap, úgy alakítsuk. Köszönöm. Köszönöm, komisszári Avramopoulos Köszönöm szépen, Avramopoulos biztos úr. A továbbiakban folytatjuk a vitát a frakciók képviseletében hozzászólók, sőben kienge asszony először. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. Először is szerettem volna az előadónak köszönetet mondani, Monika Holmájernek. Azért a munkáért, amelyet velünk együtt elvégzett. Az elmúlt években a biztonsági fenyegetettségek, fenyegetések erősödtek Európában, és egyre többféle formát öltenek. Most már nem lehet mindezt csak és kizárólag a tagállamok kompetenciájára bízni. Épp ellenkezőleg koordinált és nagyon erős határozott válaszra van szükség az Európai Unió részéről, és ehhez megfelelő forrásokra is van szükség. Ez a, ezen a téren állandóan változnak az események, de hát hogyan tudjuk garantálni a biztonságot? Megfelelő intézkedésekkel, megelőzve a terrorizmust, a súlyos bűncselekményeket, a szervezett bűnözői csoportokkal szemben fellépve, és nem pedig úgy, hogy ezek mellett elmegyünk, ezen kívül a bűncselekmények áldozatainak is megfelelő segítséget kell nyújtani. A megelőző intézkedéseket, a koordinációt és az együttműködést is hangsúlyoznom kell. Ennek az alapnak a hozzájárulásai segítik a tagállamokat abban, hogy fellépjenek az erőszakos szélsőséges megmozdulásokkal szemben, a diszkriminációval szemben, az extrém csoportokkal szemben, erősítsék a civil társadalmat valamennyi tagállamban, és még egy dolog, és be is fejezem, az alapvető emberi jogokat kell tiszteletben tartani, az emberi méltóságot, tehát ezt az alapot úgy kell felhasználni, hogy ezeknek az elveknek ez megfeleljen megvan az Európai Emberi Jogi Kárta, megvannak a nemzetközi kötelezettségek, tehát ezeket tiszteletbe kell tartani, és ezért vettük fel a finanszírozás elemei közé a személyek képzését, az érintett személyek képzését, az emberi jogokról, diszkriminációról, és így tovább, azért, hogy a rasszizmusnak bármilyen fajta formáját meg tudjuk akadályozni. Köszönöm szépen Kienge asszonynak, most pedig az LCR e képviseletében Stevens asszony következik. Elnök asszony, kollégák! A terrorizmus és a súlyos bűncselekmények problémáját a tagállamok egyedül nem tudják megoldani. Sem a pénzügyi, sem a technikai támogatás nem nélkülözhető az EU-tól, ezért ezt üdvözöljük. Az alap erre jött létre többek között. Különféle EU adatbankok integrációját segíti, és technikai eszközök beszerzését. A költségvetés megduplázása a biztonság politikai kihívások hatalmas növekedésére adott válasz. Ugyanakkor a gyermekekkel szembeni abúzus és a egyéb bűncselekmények elleni fellépés fontos. A polgárok védelme különféle műveleti eszközökkel is támogatható, ehhez is kell pénz. Ám a költségvetést a tagállam egy a kapcsolatos problémák esetén felfüggeszthető az Európai Uniós költségvetés nem egészen bizonyos forrása ennek, ezzel foglalkoznunk kell. Köszönöm. Ja seuraavaksi puhuu vihreiden Európa vapaa allianssiryhmän nimissä edustaja. A zöld frakció képviseletében Franz képviselő egy perc megkapja meg a szót. Tisztelt képviselőtársak! Először is szeretném megköszönni a, a jelentéstevőnek a munkát, a zöldek alapvetően a több együttműködés hívei a belső biztonság körében, és a szövegben jó kompromisszumok vannak, például az Erasmus program kiterjesztése, a rendőrképzés, a programok általában rendvédelmi szervek esetében, és ezért Mégis a jelentés ellen fogunk szavazni. Esben azért, mert a titkos szolgálatok közötti együttműködést próbálja támogatni, és e fölött sem a parlamentnek, sem a számvőszéknek nincs ellenőrzése 5 százaléke ennek a támogatásnak a szolgálat együttműködésbe menne. Ezt nem fogadjuk el. Másrészt az alap pénzügy, katonai bevetéseket is támogatna az EU-n belül, ezt minket, mint fel, mi feltétlenül nagyon problematikusnak tartjuk. Számomra nagyon fontos ezt említeni, hogy jelentésben az a, vándor bűnözés is szerepel, ez bizony egy ö, megbélyegző kifejezés, ami etnikai kisebbségek kriminalizálására szolgál, azt fedi el. Guer... Köszönöm, Franz úr. A Guen nevében Cornélia Ernst Hölgyeim és Uraim! Nem lehet titok szerintem, hogy a belső biztonsági alap nem tartozik a kedvenceik közé, bár nyilvánvalóan van, amit értékelünk. Ami nem jó, az a drasztikus növelés a másfélszeresre itt az alap kapcsán. A másik pedig az olyan vegyes műveletek, amely, amire bevonják a magánfeleket is, erről beszélt az előadó is. Nekünk azonban nem elég világos, hogy ez hogy történne, és vannak komoly aggájaink, kell, hogy mondjam, de a harmadik legfontosabb. Itt ezzel az alappal titkos szolgálatokat is támadnak a közös titkos szolgálati kultúra erősítésére, a tapasztalatok cseréjére, best practice, stb. A szó legszorosabb érdelmében persze. Tehát megmondom őszintén, a német térségben nem ismerek semmiféle best practice-t, semmilyen titkos szolgálattól, csak a bukásokról beszélhetünk, pekekről és balhékról, és kudarcokról persze. A titkos szolgálatok inkább a probléma részét alkotják, sem mint a megoldást. Erre kár pénzt adni. Köszönöm szépen Ernst asszonynak. A következő hozzászóló Szozniers asszony úr. Köszönöm szépen, elnök asszony ez a jelentés, ez az összefoglalás nem is rossz a parlament számára. Ennek ellenére vannak fenntartásaim. Hát vegyük csak az halálos ítéleteket, halálos, halálbüntetést. Amíg ezt nem tudjuk megszüntetni az, az ezzel kapcsolatos kifogásokat, nem fogjuk megnyerni a háborút a terroristák ellen, mert ők háborút viselnek velünk szemben és itt a sok javítás, fejlesztés, egyszerűen jobbítás, egyszerűen megszűnik, hogyha nem vezetjük be a halálbüntetést. A 12. pont, a 12. cikk foglalkozik a tagállamokkal szembeni kötelezettségekkel, és hogy a tagállamoknak is együtt kell működni az EU intézményeivel a finanszírozás kérdésében viszont látom, hogy az elveket nem tartják be. Az EU fellépésének láthatósága is fontos. Az Európai Unió szeretne jelen lenni. Mindenre rágalagasztanák a logójukat, amit ők is segítenek finanszírozni, de az EU logó az olyan termékeket jelölnék, amelyeket az EU költségvetésből is társfinanszírozunk. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Áj, keretében Marias úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. A belső biztonsági alap arra kéne koncentrálni, hogyan lehet fellépni a szervezett bűnözés ellen, különösen a határon átnyúló módozatai ellen. Ezt komolyan kell vegyük. Azt szeretném javasolni, hogy legyen plusz együttműködés Görögország és Bulgária között, mert erősen növekszik a két ország között a határon átnyúló bűnözés. Nagyon sok illegális migráns mozog Bulgáriából, Törökországból, Görögország felé. Ezek a bűnbandák terrorban tartják Szaloniki lakosságát, és aztán visszatérnek Bulgáriába. Ezzel valamit tenni kell, Ugyanakkor, hogy elhangzott, a belső biztonsági alap célja nem az kell legyen, hogy a titkosszolgálatok az együttműködés segítse, és egyfajta magánosításra sincs szükség ezen a téren. Legyünk körültekintőek itt. Köszönöm szépen. Marias úr, most pedig a biztos urat, Avramopoulos urat illeti a szó. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen ezt a vitát, köszönöm az észrevételeket, megjegyzéseket, és Érdeklődve várom a tanácsi tárgyalási meghatalmazást, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép álmokat kívánok. Persze ne itt álmodjanak a teremben, ne itt aludjanak el. Hát igen, köszönjük, biztos úr. Én azért még elég fáradtnak érzem magam, mondja az elnök asszony, de ettől függetlenül hallgassuk meg utoljára az előadót, Holmájer asszony. Parancsoljon! Szálibik. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Ma úgy látszik, a nők kapják a végszót, és hát, akár évfélig beszélhetnék, de nem teszem. Röviden reflektálva csak néhány felvetések. Először köszönöm az árnyékedlóknak a munkát, együttműködést. Nagyon sok jó és kreatív gondolat született, nagyon jó eh, szellemben, atmoszférában tudtunk együtt dolgozni, igyekezvén egymás felé elmozdulni, egy jó koncepció irányában. Először is a titkosszolgálatok együttműködése. Szerintem tévedés volna azt hiszni, hogy bármilyen titkosszolgálat önmagát, önmagában támogatást kapna. Mi azt akarjuk, hogy együttműködjenek az európai ügynökség az Európollal, itt a terrorizmus elleni harcban nagyon fontos szerepet játszik, és az információ a titkosszolgálatok részéről precízebben volna elemezhető, kiértékelhető, és ezt követően lehetne vizsgálni azt, mennyiben ö, indítható nyomozás a rendvédelmi hatáskörben, és mennyire van értelme ennek. Hát ebben az értelemben Németországban láttuk olyan sikereket, amelyek, rendőri sikereket, amelyek titkosszolgálati támogatás nélkül nem jöhettek volna létre. A titkosszolgálatokat is kell ellenőrizni, ez azonban a tagállami hatáskör, mi ebben nem akarunk belekeveredni, mi azt akarjuk, hogy a rendezett átlátható módon támogathassuk ezt, ezt a fajta együttműködést. Erről van a szó. Katonai bevetések, műveletek az EU-n belül, ezek csak a feladatokra korlátozódnak, ha például Franciaországban vagy Belgiumban katonai egységek, mondjuk Franciaországban például, a belső biztonság érdekében mozgósításra kerülnek, akkor támogatható másfajta katonai mozgósítások vagy vetések nem tartoznak a alap hatáskörébe, és nem lehet a hatáskörön kívül más módon tetszőlegesen támogatást nyújtani ilyen bevetésekre. A kivételek katalógusából nem lehet kivenni ezeket. És végül egy mondatot hagyd mondjak el ebben a házban ha valaki arra hív fel, hogy a halálbüntetést gondoljuk végig, hát attól a falnak megyek. Van az alapjogok kartája, a terroristák ellen nem lehet ugyanolyan eszközökkel fellépni, mint az ő eszközeik. A jogállamiság eszközévé tudjuk őket távol tartani, büntetni, jogszabályok alapján választ adva erre a kívásra, és a bíróságok kell, hogy kirúlják a büntetést, és jogállami alapon kell ezekkel az emberekkel elbánni. Köszönöm szépen. Halmály asszony, most pedig lezárjuk ezt a vitát. A szavazás holnap lesz, és az ülés reggel 9-kor, március 13-án folytatódik reggel 9 órakor kettőig, aztán három, délután háromtól éjfélig. A napi rendet megtalálják az internet oldalon. Most zárom az ülést mindenkinek, aki itt van, és a tolmácsoknak jó éjszakát kívánok!